Ich wünsche Ihnen schönen... Mindenkinek jó délutánt kívánok, és kérem, mindenki foglaljon helyet. Klaus Heiner Léne nevében is szeretnék bocsánatot kérni. A távollétér később fog érkezni, és rögtön fel is hívom az első napirendi pontot. Lenne néhány módosítás a napirendet illetően. Ezek a következők lennének. Az ötödik, hatodik és hetedik napirendi pont, ezek Boris kollégának a véleményei. Ezeknek a tárgyalására a holnapi napon kedden a 17-es napirendi pont után kerül sor. A 10-es napirendi ponttal kapcsolatban. Tehát a T per 301 2001-es és a C 114 per 2012-es esetet fogjuk itt kezelni. Nibler asszony véleményével kapcsolatban pedig azt kell, hogy elmondjam, hogy ez szintén a holnapi napon az elnök közleményei után kerül megtárgyalásra. Mielőtt tovább beszélnek, megadom Wikström asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Hallják, amit mondok? A tizedik napi rendi ponttal függ össze, amit mondok, illetve a tizenkettes, ez Antonio López Esturie eh, White eh, jogeset eh, kapcsán. Én azt kérem, hogy ezt a szavazást, ha lehet, halasszuk el holnapig. Ah, Van esetleg kifogás ezzel kapcsolatban? Ha nincs, úgy Wikström asszony kérését figyelembe fogjuk venni. Pardon. Und setze somit fort beim Tag. És akkor a 17-es napirendi ponttal kapcsolatban azt mondanám, hogy itt Rót Bérent asszonynak a véleményéről van szó, amelyet a 19-es napirendi pont után fogunk a tervek szerint tárgyalni. Engström úr is szót kért. Uh, uh, point 10 is uh, postponed till tomorrow. The... Elnézést, a hát tízes, tehát áthalasztottuk holnapra. Holnap mikor? Meg tudnám mondani egy időpontot? Während der voting time. During voting time. Okay, thank you. A szavazás alatt kerül majd erre sor. Dann möchte ich gern gleich fortsetzen és rögtön folytatnám a mondanomat, rögtön a szavazásra áttérve, csatlakozva az újonnali hagyományainkhoz, szeretném arra emlékeztetni a tisztelt képviselőket, hogy hozzák magukkal a szavazókártyájukat, és szeretnék zárásképpen még arra is utalni, hogy holnap délután az európai vételi joggal fogunk foglalkozni, és egy workshopra kerül sor, amely 15 óra és 15 7 óra 30 között kerül megrendezésre az. Ezek voltak tehát a közleményeim. Most pedig köszönettel üdvözlöm Albert Diering urat, aki az Európai Alapjogi Ügynökségnek a képviselője. Azért érkezett ma körünkbe, mert a jogi szakbizottság kezdeményezésére az alapjogi ügynökség egy állásfoglalást készített a bejegyzett élettársi közösségek tárgykörében. Kérjük szépen, hogy ismertessék állásfoglalásokat. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a bizottságnak és Tájn előadóasszonynak is, hogy az ügynökséggel kapcsolatba léptek. A javaslat egyes alapvető jogokkal kapcsolatos aspektusait illetően. Először is szeretnék tájékoztatni a legújabb fejleményekről azokban a tagállamokban, amelyek amelyek lehetővé tették az egyneműek házasságát. A szöveg egyes részei ezért már nem helytállóak. Június 15-én, mindössze három nappal ezelőtt, Dánia is lehetővé tette a házasságot azonos neműek között, ami hatra emeli azon tagállamok számát, ahol erre lehetőség van. Egyébként miről is van itt valójában szó? Míg a házaspárok a javaslat 16-os és 18-as intézkedési értelmében választhatnak a az alkalmazandó jog tekintetében. A életási kapcsolatban élők számára ez a lehetőség nem áll fenn. Illetve a 15. cikkben is látható, hogy a bejegyzett életási kapcsolatban élők csak egyfajta jogot alkalmazhatnak. Ezért volt időszerű, hogy a parlament elkészítse ezt a véleményt. Az egyenlőség elvét, az alapjogi karta 20. cikkét, továbbá a 21-es cikkben a diszkriminációmentesség tilalmát sérti ez a megkülönböztetés. Első lépésben meg kellene eh, jegyezni azt, hogy a két rendelet tervezetben eh, szereplő intézkedésekhez képest a különbség valóban szembetűnő. A párnak eh, joga kell, hogy legyen arra, hogy megválaszza, hogy mely tagállam joga hivatko- vonatkozzon rájuk, és hogy az öröklést az szerint a jog szerint szabályozhassák, ahol ők valójában élnek, és mindezt úgy, hogy tiszteletben tartsuk a szabad mozgáshoz való jogot. És itt nincsen ok arra, hogy az azonos nemű pároknak miért ne adjuk meg a bejegyzett életási kapcsolat lehetőségét. A 15. pontban szereplő intézkedések egyes csoportokat erőteljesebben befolyásolnak, mint másokat. A házasság polgári és jogi kötelezettségeket is ró a felekre, és a házasság tartósabb és komolyabb kötelezettségeket ró a párokra, és jelentősebb hatást gyakorol a magánéletükre is ezért ez a megkülönböztetett bánásmód hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik szeretnék hivatalosan elismertetni kapcsolatukat, de még mindig nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az autonómiájuk magas szintű legyen, és az állam minimális mértékben avatkozzon csak be. Hasonlóképpen ez a megkülönböztető bánásmód erősebben hatna az azonos nemű párokra, mint az ellentétes neműekre, ugyanis számos tagállamban a bejegyzett életási kapcsolat az egyetlen mód azok számára, akik azonos neműként is szeretnének formalizált kapcsolatban élni. Ezek a példák azt mutatják, hogy ez a megkülönböztető bánásmód közvetlen diszkriminációhoz vezethet az egyes csoportba tartozó személyekkel szemben. Ezért az az igen fontos kérdés, hogy ezt a megkülönböztető bánásmódot alá lehetett támasztani. És emlékeztetnék arra, hogy a Strasburgi Bíróság hangsúlyozta, hogy a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat egyaránt jogilag elismert kapcsolat. Ennek az alapvető hasonlóságnak a következményeként az EU jogalkotónak kell igazolnia azt, hogy jog, hogy jogosult erre a megkülönböztető bánásmódra. Azon tagállamok, amelyek bejegyzett élettársi kapcsolatot szabályoznak, azok között különbségek állnak fönn. Másodszor is azzal érvelünk, hogy az a követelmény, miszerint az öröklési következményeknek mindig a bejegyzést tagállama szerint kellene megtörténnie, az összhangban van a tagállami jogszabályokkal. Harmadszor pedig hangsúlyozni kell azt, hogy messze nem minden EU tagállamban elismert a bejegyzett életási kapcsolat, és ezért a jogválasztás szabadsága nem lesz ugyanaz a házaspárok, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők számára. Ezzel a megkülönböztető bánásmóddal kapcsolatban, amit most vizsgálunk, az az igazság, hogy míg ez a, az összes EU tagállamban azonos a házasság alapkoncepciója, a bejegyzett életási kapcsolatok más-más elvek alapján működnek. Ez arra billenti a mérleget, hogy olyan jogszabályokat hozzunk a az élettársi kapcsolatot illetően, amelyek lehetővé teszik a rugalmasságot és az átmenetet a házasság irányába. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy az érintett rendelettervezetek nem arról szólnak, hogy a házasságnak jogi alapot biztosítsanak, hanem csak az ezen intézményekhez kapcsolódó öröklési szabályokról szólnak. Ugyanakkor, amikor a házassági öröklésről, tulajdonjogról van szó, a tagállamok nem azonos jogszabályokat alkalmaznak. A jogrendszerek nagy része a közös tulajdonon alapul, de vannak olyan jogszabályok is, amelyek a külön tulajdon mellett foglalnak állást. Megfelelő okból a bizottság remutatott azokra a gyakorlati nehézségekre, amelyek az anyagi jog alkalmazható szabályai közötti egyenlőtlenségekből erednek és hangsúlyozta, hogy közös jogi keretet kell létrehozni, ami meghatározza, hogy mely jog szerint kell eljárni, és milyen szabályok vonatkoznak a házassági tulajdonra. Azonban okkal hisszük azt, hogy ugyanez a bejegyzetéltási kapcsolatok javára billenti a mérleget ennek az érvelésnek a mentén fent lehetne tartani, hogy pontosan tagállamok nemzeti jogszabályai közötti különbségek hozzák létre annak a szükségességét, hogy egy koordináló jogi eszközt kell alkotni, és ez súlyt ad a jogválasztás szabadságának. Második érvként először is arra kellene emlékeztetni, hogy az EU jogalkotó más helyzetben van, mint a tagállami jogalkotó. Az EU jogalkotó az európai sajátos jogi szükségletekre reagál, például a szabad mozgás elősegítésére, illetve az európai polgárok alapvető jogaira. Ezen kívül kellő bizonyíték cáfolja azt a feltételezést, hogy a tagállamok kizárják a bejegyzett életási kapcsolatban élők számára azt, hogy egy másik tagállam jogát válasszák. Ebben a tekintetben az alapjogi ügynökség az osztrák, holland és svéd rendszerre hivatkozik, ahol a bejegyzett életási kapcsolatban élőknek van ilyen választási joguk. Ezekkel a példákkal az a feltételezés, hogy a tagállamok nem adják meg a bejegyzett életási kapcsolatban élőknek a jogválasztás szabadságát, kevéssé képezheti egy szélesebb érvelés alapját. A harmadik érv a megkülönböztető bánásmód mellett az azon alapul, hogy míg minden tagállamnak vannak házasságra vonatkozó törvényei, az bejegyzett élettársi kapcsolat nem mindenhol eh, létezik. Ezért eh, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők számára a jogválasztás szabadságát valóban azokra a tagállamokra kell korlátozni, ahol létezik ilyen intézmény. De ez nem jelenti azt, hogy ezt a korlátozott választást eh, megtagadjuk tőlük. A szükséges korlátozás nem foszthatja meg a bejegyzett értási kapcsolatban élőket attól a jogtól is, hogy a létező fennálló jogrendek közül válasszanak. Ezen megfontolások alapján az alapjogi ügynökség levonja azt a következtetést, hogy először is a jogválasztás szabadságának megtagadása olyan indoklásokat igényelne, amelyek nem szerepelnek ebben a javaslatban. Ennek megfelelően a jogválasztásból való kizárás nincsen összhangban a Karta 20. cikkében szereplő egyenlőség elvével. Másodszor levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Karta 21. cikkében szereplő diszkrimináció tilalom megtiltaná azt a bánásmódot, mely kedvez ugyan a házaspároknak, de hátrányos helyzetbe hozza azokat, akik politikai vagy más fajta véleményük miatt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy magáni és, magán és családi életüket a magánautonómia legmagasabb szintjén éljék. És fel, tekintve, hogy sok tagállamban a bejegyzett életási kapcsolat az egyetlen lehetőség, ami az azonos nemű pároknak rendelkezésre áll, a megkülönböztető bánásmód közvetve a szexuális beállítottság alapján történő diszkriminációhoz vezetnek. Köszönöm a figyelmet, szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, Déring úr. Most pedig Tein asszony a jelentés előadója két szót parancsoljon. Mindenek előtt Déring úrnak és munkatársainak szeretném megköszönni ezt a részletes és nagyon jól megalapozott szakértői véleményt. A szakvélemény megerősítette azt, amit végül is mi is gondoltunk itt a szakbizottságban, a nem egyenlő bánásmódról, illetve diszkriminációról van szó a bizottsági javaslatban, amit első pillanatra még nem lehetett egyértelműen látni. Szeretném nyomatékosan leszögezni, hogy a szakértői vélemény nem azt akarta kideríteni, hogy célszerű-e itt két rendelettel dolgozni. Ezt a szakbizottság nem érintette, és valószínűleg ez ellen nem fog tiltakozni, kifogást emelni. A bizottság érve kezdettől fogva az volt, ahogyan ez már elhangzott, hogy a tagállamokban a bejegyzett élettársi közösségek a joghatások tekintetében nagy különbségeket mutatnak. Pont múlt hétvégén volt a fest Berlinben, ez mindig az évnek ebben a szakában kerül megrendezésre. A rossz idő miatt már kevesebben voltak a szokásosnál, de még így is 300 ezer tehető a résztvevők száma, tehát ez nagyon sok embert érint, és ahogyan már kezdettől fogva mondom, mert a saját gyakorlatom is ezt mutatja, az érintett személyek köre nagy, és ők átlagosan próbálnak érdek informálódni, és sokkal jobban informált ez a réteg, ezek a csoportok, mint az átlag emberek. Ezért szerintem semmilyen gyakorlati rossz, negatív hatása nem lenne annak, hogyha megengednénk a jogválasztást. A, elő, a jelentésemben is megfogalmaztam azt, hogy bizonyos módosításokat szeretnénk a rendeletjavaslatban. Az érintett, a többi érintett szakbizottság is hasonló irányú módosítókat fog benyújtani, tehát hogy lehessen jogválasztást biztosítani a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek is. És ez a kapcsolódási pont az, nem mindig az legyen, ahol bejegyezték az élettársi kapcsolatot, ugyanis vannak olyan párok, ahol, amelyek több országban is bejegyeztetik a kapcsolatukat. Én, én ismerteim szerint három a maximum, és ezért nem kérdezik meg eh, talán a jelenlegi szöveg alapján, hogy valami korábbi eh, bejegyzésre is sor került-e már ezért ez az, ér, az érintett személyeknek a köre jellemzően nagyon nemzetközi, és eh, ezért utaznak el sokszor pont egy adott tagállamba, ahol bejegyeztetik a kapcsolatokat, mert remélik, hogy ott több jogot biztosítanak a számukra. Tehát a jogválasztás sokkal fontosabb a személyek ezen köre számára, mint mondjuk a szokványos házasságban élők számára. A jelentés tervezetet még a nyári szabadság előtt be fogjuk nyújtani, és reméljük, hogy a ciprusi elnökség alatt egy kicsit dinamikusabbá válik megint ennek a dossziének a kezelése. Köszönöm szépen, Tejnasszony. Speroni úr is szót kért. Parancsoljon, Speroni úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a véleményt. Ez egy vélemény, és nem bírósági határozat, hanem egy vélemény. És egyetértek a véleménykészítőjének a következtetéseivel, és azzal is, hogy erről a jelentésről minden a szakbizottságban szavazzunk majd. Ez nem kötelező jogi hatású vélemény, és be lehet nyújtani módosító indítványokat is, amelyeknek a kapcsán még a jelenlegitől eltérő álláspontokat is be lehet vetetni a szövegbe. Talán egy kicsit provokatív az a kérdés, amit most szeretnék feltenni a vélemény készítőjének, az előadónak. vagy válaszol majd erre a kérdésre, vagy nem, majd meglátjuk. De a kérdésem tehát a következő. Itt a véleményben e, szexuális e, indítatottságú diszkriminációról is szó van, és alapelfre való hivatkozást találunk, akár házasságról, akár bejegyzett élettársi kapcsolatról is legyen szó. Itt mindig maximum kettő személyre vonatkozhat ez a kapcsolat. De lehetnek olyan vallásos motivumok, aminek az eredményeképpen kettőnél több, három vagy négy ember is élhet ilyen kapcsolatban, és ezt is a, ebben az esetben diszkriminációnak lehetne akkor felfogni. ez válik provokánt. Hát Valóban elég provokatív kérdés volt. A bizottságtól azt hiszem, hogy itt van még egy kollega. Megköszönném, hogyha ön is elmondaná a véleményét. Thank you uh, uh very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnénk megköszönni az alapjogi ügynökség képviselőjének a véleményt. Feljegyeztük, hogy szerintük nincsen kellő indokoltsága egyelőre még annak a megoldásnak, amit a bizottság, az Európai Bizottság választott, miszerint, hogy egy kapcsoló tényező legyen csak az alkalmazandó jog szempontjából, ez pedig az az ország legyen, ahol a partneri, az életási kapcsolatot bejegyezték. Éppen ezért én szeretnék még néhány érvet és indokot megemlíteni annak alátámasztására, hogy miért döntött így a bizottság. Először is szeretnénk emlékeztetni a javaslatunk céljára. Ennek a jogalkotási javaslatnak a célja a bírósági határozatok kölcsönös elismerése a vagyonjogi kérdésekben bejegyzett életási kapcsolatok esetén, hogyha tehát jó vita merül fel vagyon, a bejegyzett életási kapcsolatok vagyonjogi következményeivel kapcsolatban. Itt nem az életási kapcsolat bejegyeztetéséről beszélünk valamelyik tagállamban, vagy arról, hogy más tagállam is ismerjen el egy egyik országban bejegyzett kapcsolatot, itt csak a bírósági határozatok elismeréséről beszélünk. És a bizottság javaslata tulajdonképpen az utolsó eleme a a 2000-ben indult kölcsönös elismerést cél, elterjesztését célzó programnak a nemzetközi jog, magánjog összefüggéseitről is tárgyaltunk ebben az időszakban, és köszönöm a parlamentnek is, hogy a öröklési kérdéskör nemzetközi magájogi szempontjaival sokszor konzultáltunk, és ennek vannak következményei a házasságok és a bejegyzett életási kapcsolatok számára is. Ahhoz, hogy egy más országban megszületett bírósági határozatot el lehessen ismerni, meg kell tudni alapítani, hogy mi volt az alkalmazandó jog, aminek alapján megszületett a bírósági határozat. Hogyha tehát ez a kölcsönös elismerés a célunk, akkor más a helyzet a bejegyzett élettársi kapcsolat, illetve a házasság között és ennek alapján lehet az alkalmazandó jogról dönteni. Az alapjogi elnökség képviselőtől azt hallottuk, hogy itt indokolás nélküli határozatokról beszélünk. De mit látunk egy különbséget? Csak a tagállamok felében van alkalmazandó jogkikötés a bejegyzett élettársi kapcsolatokkal kapcsolatban, a tagállamok másik felében nincsen ilyen, tehát nehéz megegyezni itt egy szabályrendszerről. Másodszorban a nemzetközi magányjogi eszközökben általában legalább egy közös kapcsoló tényezőt, szerető kritériumot akarunk találni a tagállamokban. Ez itt ki, ki, ki, kimondottan nagy kihívást jelent, hiszen egyhangúságra van szó. És egy kapcsoló tényezőt mi találtunk, és erre tettünk javaslatot. Az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok, ami jogi eszközökben egyetemesek az alapjogi ügynökség képviselője megvizsgálta a helyzetet a tagállamokban, viszont amiről mi beszélünk, az a világ összes országára vonatkozik. És ezen keretekben gondolkozva, mi még mindig úgy érezzük, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat, illetve ennek a vagyonjogi következményeire vonatkozó határozat egy nagyon konkrét helyzetet jelent egy globális kontextusban. És ez az egyik oka annak, amiért azt gondoljuk, hogy a bírósági határozatok szabad kölcsönös elismerése szempontjából a vagyonjogi vitákra való tekintettel lehetővé kell tenni azt, hogy a házasságnál kicsit más szabályrendszert alkalmazzunk, mint a bejegyzett kapcsolatoknál. Nagy érdeklődéssel olvastuk a véleményt, és feljegyeztük azt, hogy ebben korlátozott jogválasztásról van szó, de itt a korlátozás nem tagállamra való korlátozás jelent, hiszen hiszen globális kérdésről akarunk beszélni. Jelen pillanatban, hogyha vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor látunk találunk érveket, és ezeket szívesen papírra is vetjük majd, amennyiben erre szükség van. Ennek érdekében, hogy biztosítsuk a bejegyzett illetási kapcsolatok vagy a jogi következményeire vonatkozó bírósági határozatok elismerését. Elnök, köszönöm szépen ezeket a pontosító észrevételeket. Most pedig ismét Díring úrnak szeretném megazni a szót, aki még néhány magyarázatot fűzne, elsősorban Speroni úr kérdésére is válaszolva. Well, as concerns the question of Mrs. Ami Speroni kolléga kérdését illeti, azt elismerem, hogy ez valóban nagyon provokatív. És egyetértek azzal, hogy az ügynökség még nem vizsgálta meg ezt a kérdést, nem is kérték még a véleményünket ebben a témában. Ami a bizottság pontosítását illeti, először is elmondanám, egyetértünk azzal, hogy a bizottság által adott igazolást megvizsgáltuk, tehát most már ismét a bizottság tér felé pattog a labda, nekik kell újabb alátámasztásokat találniuk, hogyha kell még azon kívül is, amit már benyújtottak. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy új ötletek még felmerülhetnek. A, amit a bizottság most javasol, az visszautal arra az érvre, hogy természetesen vannak olyan tagállamok, ahol még nem ismerték el a bejegyzett élettársi kapcsolatot jogi eszközként, ezért eh, léteznek bizonyos eh, korlátozások. De nagyon fontosnak tartom, hogy egyértelművé tegyük azok a tagállamok, amelyek nem ismerik el a bejegyzett élettársi kapcsolatot, ezzel a jogszabályok semmiképpen nem lesznek arra kötelezve, hogy elismerjék azt. Tehát lesz olyan eh, korlátozás, ami a jogválasztás szabadságára vonatkozik, vagyis csak azokat a tagállamokat lehet majd választani, amelyek elismerték ezt az intézményt. Egyébként pedig azt gondolom, hogy talán egy következő szakaszban, hogyha újabb megerősítés alátámasztás érkezik, akkor szívesen visszatérünk erre. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további kérdés, akkor Tein asszonynak adnám meg ismételten a szót. Igen. Én is csak szeretném megerősíteni, hogy itt szakbizottságként sosem terveztük azt, hogy a bejegyzett élettársi közösség jogintézményet nem ismerő tagállamokat arra kényszerítsük, hogy valamit elismerjenek, amit nem akarnak. Tehát ezzel a kérdéskörrel úgy gondolom már, már a vállásra vonatkozó rendelet esetében foglalkoztunk kimerítően. Van ennek a megkerülésére lehetőség, és ez nyilván a jogválasztás lehetőségét csökkenti vagy korlátozza, de az biztos, hogy a hátsó ajtón keresztül nem kívánok egyetlen tagállamot sem olyan dolognak az elfogadására, elismerésére kényszeríteni, ami az elveinek nem felel meg. De az biztos, hogy itt egy olyan rendeletről van szó, ami majd néhány év múlva fog hatályba lépni. Vannak olyan előrások, amelyek csak 2015-ben, hogy az anyagi jogi rendelkezések mikor lépnek hatályba, azt még nem tudjuk, de hát sok minden van itt mozgásban, most a folyamat közepén vagyunk, például itt hangzott, elhangzott, hogy Dániában mi a helyzet. Mi Németországban is azon vagyunk, hogy a két utolsó lukat betömjük, és a bejegyzett élettársi kapcsolatnál, például az adójogi területen, vagy más területeken teljes körű egyenrangúságot biztosítsunk a házassággal. És még nyilvánvalóan a tanácssal tárgyalni fogunk a kérdésről, és lesznek olyan tagállamok, akik ezen a területen közben már tovább léptek, tehát itt egy folyamatos átalakulásban van ez a jogterület, ezért úgy gondolom, hogy kicsit merészebben is kell előbbre lépnünk, hiszen a fejlődés csak egy irányban mehet, ellentétes irányban nem. Vannak olyan területek, ahol nem feltétlen tudjuk, hogy mi lesz a fejlődés eredménye, de itt úgy gondolom, hogy minden egy irányba megy előre, fejlődik mindig. Vannak olyan tagállamok, ahol van bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy gyakorlatilag az azonos nemű párok számára is megnyitják már ezt a lehetőséget. Tehát úgy gondolom, hogy tényleg az Európai Parlamentnek, Európának előre kell lépnie. Itt végül is a tanács fog ugyan dönteni, de hát a parlamentet mindenképp meg fogják hallgatni. Köszönöm. Köszönöm, Tejnasszony. Akkor most lépésről lépésre tapogatozzunk előre ebben a témában Európában. Köszönjük szépen. Aztán majdnem úrnak a hozzájárulását, és ezzel akkor le is zárjuk ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Át is térünk a következő negyedik napirendi pontra, amely nem más, mint a 28. éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről. Meg is adom Lichtenberger asszonynak a szót. Köszönöm szépen! A rendkívül sok áttekintendő anyag miatt miért nem sikerült a a jelentésemet elkészíteni, ez ma júliusra készül el, de néhány olyan kérdésről már szót ejtenék, amit kezelni fogok ebben a jelentésben, és kérem is a kollégákat, hogy mondják le ezzel kapcsolatban a véleményüket, hogy már a kezdetek kezdetén elkezdhetjük eh, az együttműködést, és egy lehetőség szerint konzisztens jelentést készítsünk, ahogy az az elmúlt eh, években is eh, történt, és amely nem csak itt a szakbizottságban, hanem a házban is nagy többséget kaphat ahogy az minden bizonyal már kellően ismert, azok számára, akik követik ezt a témát, a kérdés itt lényegében az, hogy a bizottság a szerződések őreként betöltött szerepét hogyan is látja el, és mi a parlament részéről élünk-e valami fajta megjegyzéssel, eh, javítási vagy egyéb javaslattal ezzel kapcsolatban. Tehát ez egy újra és újra előkerülő kérdés. A jogi szakbizottságban egy elem ebből a végrehajtási folyamatból, tehát a, a Európai Uniós jognak a tagállami végrehajtásának folyamatából mindenképpen aktuális, ez pedig a híres hírhet korrelációs táblázatok kérdése, ahol is ugye a bizottság azt mondja, hogy ő, mármint a bizottság, nem akar már korrelációs táblák nélkül jogszabályszöveget készíteni, másodszorban, másodrészről azonban a tanácsa folytatott tárgyalásokon lemond ezekről a korrelációs táblázatokról. Itt volt két olyan jogi szakbizottságban is tárgyalt témakör, ahol aztán kiderült, hogy a trialógus során a bizottság azt javasolta, hogy itt a korrelációs táblázatoknak az alkalmazását inkább csak lehetőségként kezeljük. Jó, hát a parlament mindig is a bizottságnak a korrelációs táblázatokkal kapcsolatos kívánságát támogatta, hiszen számunkra és a bizottság számára is jó áttekintést ad arról, hogy a tagállami végrehajtás az uniós joganyagnak hogyan áll, és mi nyilvánvalóan ennek megítéléséhez igényeljük ezeket a korrelációs táblázatokat, hogy megfelelően tudjunk reagálni. Tehát, hogyha ez így van, akkor konzekvensen kell viselkednünk is, és nem szabad azt megengednünk, hogy opportunistaként eh, lemondjuk erről a tárgyalások során. Egy központi kérdés, ami számomra hiányt okoz, és ezzel szeretnék behatóan foglalkozni, hogy itt a jogi szakbizottságban is többször szó esett már róla, hogy ez az új Európai Uniós pilóta eljárás ahol a bizottság ugye még egy szakaszt beiktat, egy olyan olyan esetben, amikor van például egy panaszos, aki a valamennyi instanciát kimeríti a saját tagállamában, és ebben az esetben a bizottsághoz kerül, amikor is az Európai Unió fölveszi a kapcsolatot a tagállammal, és akkor ott marad ott marad magára utalva ez a panasztevő, és adott esetben hónapokig nem kap semmiféle választ, hírt arról, hogy az általa benyújtott panasznak az elbírálása hogyan áll. A bizottság részéről van egy új közlemény, áprilisban adták ki, amelyben azt találtam érdekesnek, hogy hogy ez a közlemény, ez a kommuniké egyáltalán nem is beszél expressis verbis erről a pilóta eljárásról. Például eh, az olyan panaszok esetében, amelyeket itt nagy többséggel támogattunk az elmúlt három évben a házban, eh, és amelyekben azt mondtuk, hogy az információ, a tájékoztatás, az áttekinthetőség szempontjából nagyon fontos a kapcsolattartás eh, a panasz benyújtójával ezeket az állásfoglalásunkat nem vették figyelembe, és ezeknél a jelentéseknél újra és újra elmondom, hogy a panasztevő maga gyakorlatilag nem más, mint egy eh, korai előrejelző rendszer az európai jogalkotás számára, és ezért számunkra egy fontos eszköz, függetlenül attól a ténytől, hogy Nyilvánvalóan neki joga van a jó közigazgatáshoz is, és ahhoz, hogy időben, idejekorán teljes körülön tájékoztassák. Nyilvánvalóan nincsenek olyan emberek, akik a e, sör mellett írnak különböző beadványokat. Tehát mire ide eljut egy panasz, egy beadvány, az már egy nagyon nagy lépés, éppen ezért a mi szemszögünkből nagyon fontos, hogy itt egy állandó és folyamatos, világos tájékoztatásra kerüljön sor, csak emlékeztetnék például az európai közigazgatási joggal kapcsolatos vitára. Ebben az összefüggésben is azt mondtuk, hogy pontosan azokon a területeken, ahol az európai intézmények és a polgárok közötti kapcsolat szabályozva van, ott egy bizonyos fajta standardizálásra van szükség annak érdekében, hogy a jogbiztonságot biztosítjuk. Berlingi kolléga eh, sokkal elegánsabban fogalmazta volna ezt meg, mint ahogy én tettem de ő is azt mondta volna el, hogy az emberek számára világossá kell tennünk, hogy ez az Európai Unió számukra van itt, az ő érdekeiket szolgálja, és nem egy abstrakció csak. En, ebben a közleményben vannak bizonyos e, változások, különbségek a korábbi stratégiához képest, és egy-két nagyon negatív elemet is látok ebben a közleményben, amelyekkel kapcsolatban mindenképp határozott megjegyzéssel kívánok élni, annak érdekében, hogy a bizottságot javításra ösztönözzem. Ugyanis azt tervezik, hogy a panaszokat a főtitkárság egy első vizsgálat keretében megnézi, anélkül, hogy az illetékes főigazgatóságot bevonná ebbe a vizsgálatba. Úgy gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon sok mindent tudnak, sokkal többet, mint én, de hogy mindent tudnak, vagy mindenben szakértőek, ezt úgy gondolom, hogy a teológiai vita, diskurzus keretén kívül nagyon nehezen tudom elképzelni. Ezért az illetékes főigazgatósággal lefolytatandó konzultáció mindenképpen elengedhetetlen, hiszen ott van tulajdonképpen a, az a szakértelem, az az áttekintő képesség, ami szükséges a dolgok megítéléséhez. Tehát a fő titkárság ne hozzon közvetlen döntéseket, és nem kerül ugye az se megemlítésre ebbe a közleménybe, hogy egyeztet-e az illetékes főigazgatósággal, vagy sem. A másik pont, világossá kellene tenni, tisztázni kellene azt, hogy mikor indul el az egy éves határidő futása, tehát hogy mikor indul el a határidő, akkor, amikor megnyílik a panaszra való jog, vagy pedig vagy pedig máskor. És azt sem találom teljesen polgár közelinek, hogy ugye nem a bizottság mondja, hogy olyan bonyolult mondjuk a panasz, hogy időbe telik annak a feldolgozása, és mondjuk ír, ír a panasztevőnek, hanem magának a panasztevőnek kell jelentkeznie, tudakozódnia a panasza felől, ő neki joga van, hogy információt kérjen. Ez még egy olyan pont, ami nehezíti az ő helyzetét. Megkíséreltem a korábbi szabályozást az új közlemény tartalmával összehasonlítani, és azt szeretném, hogy a közeliség irányába lépjünk el, haladjunk tovább, annak érdekében, hogy az emberek számára is attraktívabbá váljon Európa. Kihagyták a közleményből, hogy alapállapotban, alapesetben a panaszokat a biztosoknak a kollégiuma kell, hogy kezelje, hogy áldását adja erre. Most már nem igazán tudjuk, hogy a fő titkárság kezeli a döntési folyamat a kezdetétől a végéig, vagy sem. Ezt is tisztázni kell. Különben az lehet az embernek a benyomása, hogy az adminisztráció egyszerűsítésének címszava alatt a németben gyakorlatilag úgy javítanak, ahogy a német mondaná, úgy javítják a dolgokat, hogy a végén csak rosszabbodnak a dolgok. És még egyszer, számomra az a fontos, hogy a panasztevők megfelelő tájékoztatást kapjanak, és aktív információ áramlás induljon az ő irányukba, és nem szabad, hogy arra sor kerüljön, hogy gyakorlatilag egy benyújtott panasz csak néhány kellemes beszélgetésre adjon okot az érintett tagállammal. Ami pedig az ombudsmant illeti, nem tudom, hogy itt csak egy félreérthető megfogalmazásról módról van szó, vagy tényleg szándék rejlik mögötte, de az ombudsman ugye akkor léphet közbe, akkor kapcsolódhat be, hogyha a panasztevő az Európai intézmények részéről rossz adminisztratív eljárást állapít meg. Most ebben az új közleményben a bizottság a rossz adminisztráció meghatározására tesz kísérletet, és azt mondja, hogy szerintem ezt a rossz közigazgatás, ez a rossz adminisztráció. Nekem az a benyomásom, hogy végső soron az ombudsmannak az intézményét azért hozták létre, hogy ő független szakértőként megítélje, hogy itt most egy jó közigazgatási gyakorlatról van szó, vagy sem. Tehát ezt nyilván nem teheti meg az érintett uniós intézmény Ausztriában, ugyanis ennek, ahogy ott mondanák, rossz a látszata. Tehát nem néz ki jól, hogyha valaki önmaga határozza meg, hogy miért is érheti őt kritika, és miért nem. Tehát ezeket a dolgokat tisztázni kell még, vagy módosítani kell. Ezek lennének tehát azok a területek, amelyekben kifogok, amelyekre ki fogok térni a jelentésemben. Köszönöm szépen a figyelmet, és örülnék, hogyha a bizottság bizonyos kérdésekre megfelelő választ tudna adni. Nagyon is pontosan el fogom olvasni a válaszokat, és természetesen hajlandó vagyok eh, megnézni, hogy mi az, ami félre mehet, hiszen Murphy törvény is azt mondja, hogy ami elromolhat, az el is romlik, tehát hogyha jó közigazgatást akarunk, akkor pontosan az ilyen esetek megelőzésére kell akadályokat felépítenünk. Elnök, köszönöm szépen Istenberger asszony, ne, sokszor is megszólítatott itt a bizottság, sorainkban köszöntöm Damás Párszit a bizottság képviseletében, csak nem látom, hogy hol van. Igen, ott van. Meg is kérem őt, hogy szóljon hozzá az elhangzottakhoz, illetőleg reagáljon azokra a pontokra, amik rossz fényt vetnek az európai intézménynek, a polgár, intézményeknek a e, polgár közeliségére. Úgy gondolom, hogy számtalan szemrányás elhangzott. Kérem, hogy ezekkel kapcsolatban foglaljon állást. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kalfan. Kempisznek hívnak egyébként, de azért azt stimmel, hogy a bizottságot képviselem. Mindenek előtt köszönöm, hogy szót adott nekem. Felkészültünk arra, hogy megvitassuk önökkel a 2010-es éves jelentést, de most azt kérik tőlünk, hogy egy másik témához fűzünk észrevételeket, persze egy kapcsolódó témához, ami némi tisztázást igényel. Valóban áttekintettük a 2002-es közleményt, amelynek a tárgya a bizottság és a panasztevő közötti kapcsolat. Azért tettük ezt, mert több minden is amellett szólt, hogy legyen ilyen felülvizsgálat. A Lisszaboni szerződés előírja, hogy bizonyos nyelvi kérdéseket és más apró kérdéseket oldjunk meg. Alapvetően a 2002-es közlemény közleményt megerősítette az új szöveg. Ami a különbségeket illeti, amelyről Lichtenberger asszony beszélt, egy kicsit meg vagyok lepve. Ugyanis lehet végigmehetünk ezen a listán, és kétoldalú beszélgetésben is megvitathatjuk a fel, az ön felvetéseit, de a főtitkár dönt, hogy a főtitkár dönt, az, az egyszerűen nem, nem helyes, nem korrekt a az adott főigazgatóság tesz javaslatot a határozatra, és ezt a jogi szolgálattal együtt hozzák meg, vagy pedig a bizottsági kollégium hozza meg a határozatot. A határidő a beérkező panaszosokra, panaszokra vonatkozóan, illetve hogy milyen határidőig kell a bizottságnak vagy elindítani az eljárás, vagy lezárni a dossziét. Nos, ez a határidő az, amikor a bizottság, mm, illetve annak a megfelelő illetékes szolgálata bejegyezte a panaszt. Ez a megfelelő jó magatartás követelményei miatt van így. Ezt követően most mi egyáltalán nem foglalkoztunk administratív garanciákkal, amelyek 2002 óta benne vannak a szövegben, de a panaszost mindig tájékoztatjuk minden a bizottság által meghozott döntésről. És hogyha a bizottság le akarja zárni a dossziét, az ügyet, akkor elől a panaszost meg előzőleg tájékoztatni kell eh, a megfelelő indokokkal, és meg kell várni a reagálását, mielőtt véglegesen dönt az ügy lezárásáról. Ami az ombudsman szerepét illeti, hát itt megint csak egy kicsit csodálkoznom kell, ugyanis egyáltalán nem foglalkoztunk azzal a definícióval, hogy mit értünk rossz adminisztráció vagy igazgatás alatt. Meg kell néznem a szöveget, mert a hát erre nem tudtam készülni. Az úgynevezett korrelációs táblázatokhoz is, hagy mondjak valamit, tavaly ez volt a fő téma, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy végül sikerült megegyezni megegyeznie a bizottságnak, a tanácsnak és az Európai Parlamentnek, és ezzel egy végtelenül hosszú történetet sikerült lezárnunk. Ahogy helyesen elmondta Lichtenberger asszony, 2003 óta ültünk ezen, de nem tudtuk lezárni ezt a kérdést. Ezért most végre úgy döntöttünk a másik két intézménnyel együtt, hogy állapodjunk meg, és ez lehetővé teszi számunkra az esetenkénti vizsgálatot. Ez szerintünk nem ez a tökéletes megoldás, persze, de hát ez egy kompromisszum, amit mi is elfogadtunk, és nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek. Tehát 2011. novembere óta immáron megvan a munkamódszerünk, aminek az alapján most már tudjuk kezelni ezt a kérdést. És persze szükség van korrelációs táblázatokra, vagy ilyen indokolásokra a parlament, a bizottság, és a hm, polgárok is ennek alapján pontosan látják azt, hogy hány tagállam ültette át a belső jogába az uniós irányelveket. Ez lettek volna az első észrevételeim. Örülök, hogy itt lehetek, és örömmel válaszolok bármilyen további kérdésre vagy felvetésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Wikström asszony. Köszönöm. Szeretném támogatni azt, amit Éva Lichtenberger mondott egyetértőleg. Én is úgy gondolom, hogy igaz az, amit a bizottság és a panaszos kapcsolatáról mondott. Éva több kérdést tett fel, és ezeket minél gyorsabban meg kell tudnunk válaszolni hiszen alapvető kérdéseket tett fel, ezek nem maradhatnak nyitva, megválaszolatlanul, hanem nagyon gyors választ igényelnek. Éva Lichtenbergert maximálisan támogatjuk. Szievka úr, Köszönöm, elnök asszony. Minden évben ezt a jelentést el kell fogadnunk, és fontos ez az éves ritmus, hiszen így tudunk képet alkotni arról, hogy hol is állunk. Ez a jelentést, amiről Léva Lichtenberger nagyon helyesen elmondta, még nem kiel Eh, itt eh, nem csak eh, horizontális megközelítésre szabad hagyatkoznunk, és számos problémát kell megoldanunk. És az Európai Bizottság most valamilyen köztes állapotban van, ugyanúgy, mint a tagállamok. Az az igazság, hogyha az irányelv, vagy egy irányelv átültetése csúszik egy tagállamban, akkor emögött többnyire valamilyen belső okok húzódnak meg, és ezek nem mindig a polgárok érdekeit követik. A bizottságnak nem mindig sikerül biztosítani azt, hogy az irányelv minden rendelkezését még a határidő előtt átültessék a belső jogba. Nekünk elég időnk volt tulajdonképpen, hiszen a jogalkotás szintjén nem kell semmit túl gyorsan megcsinálni, mindig van időnk arra, hogy előkészítsük a megfelelő átültetést, implementációt, és biztosítani kell, hogy a végrehajtás, az átültetés megfelelő legyen. Az Európai Bizottság megközelítése szerintem nem mindig egyforma. Időnként bürokráciáról beszélnek, és annak a csökkentésének a szükségességéről. Másrészt viszont túl bonyolult a panasztételi eljárás. Ezért nem világos számomra, hogy most mit akarunk. Vagy úgy döntünk, hogy egyszerűsíteni akarunk, áramvonalasítani, és csak akkor tudunk világos, jó úton tovább lépni vagy pedig ne beszéljünk már annyit az egyszerűsítésről, hogyha egyszerűen, hogyha egyszer nem egyszerűsítjük az eljárásokat. A van ez az úgynevezett sárga kártya eljárás, ami azt jelenti, azt teszi lehetővé, hogy a tagállamok is részt vegyenek a jogalkotási eljárásban a nemzeti parlamentek szintjén. Erre is megvan a megfelelő idő, és az Európai Bizottság rendelkezésére is állnak megfelelő eszközök, ugyanúgy ez a helyzet a parlamentnél, hogyha tényleg akarjuk az egyszerűsítést, és a panasz benyújtója, illetve az intézmény közötti kapcsolat javul, akkor tulajdonképpen minden megvan, amit el akartunk kérni. Ezért nehéz elfogadni bármilyen más indokolást, hogy hát valami hiba történt, de nem tudjuk, hogy ennek ki volt az okozója. Nem, Évának teljesen igaza van itt nem csak 2010-ről beszélünk, hanem sokkal jobb lenne egy horizontálisabb megközelítés, és talán javasolhatnánk eh, jobb, hatékonyabb megoldásokat is. Köszönöm szépen. Végül még egyszer Lichtenberger asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Ez egy nagyon száraznak tűnő kérdés, de ugyanakkor rendkívül fontos, hogy hogyan viselkedünk az európai polgárokkal szemben, mi európai intézmények. Köszönöm az első válaszokat. Nos, számomra az a legfontosabb, hogy a kommunikációnak világosnak, félreérthetetlennek kell lenni. És hogyha már én is félreértem ezt a kommunikációt, hát akkor eh, az polgárok, akiknek nincs mindennapi dolguk az Európai Unióval, na náhogy félre fogják érteni sok mindent. Én az korai riasztó rendszert is támogatom, mert ez is segíti a megértést. Egyszerűen pontosabban kell fogalmaznunk, mindenkinek pontosan kell tudni, hogy hogyan zajlik az eljárás, és azután ezt, ezeket a szabályokat be is kell tartani. És a panaszos tájékoztatása egy érték, abban a szempontból is, hogy az általunk képviselt embereket, akik számára mi csináljuk a politikát, mennyire tartjuk fontosnak. Háromszor is leszögeztem már, ez a magatartás, illetve hogy formalizáljuk ezt az eljárást, attól a pillanatok kezdve benyújtják a panaszt, addig, amíg el is intézik és megoldják a panaszt. Ez központi jelentőség. Özebbre kell, hogy tudják, hogy mit akarnak, mi az igényük, azt is kell tudniuk, hogy mi történik akkor, hogyha benyújtanak egy panaszt. Ezt az egész véleményemet még írásban is meg fogom küldeni önnek, és akkor természetesen a kollégáimnak, képviselőtársaim rendelkezésére is fogára, fogom ezt bocsájtani, hogy tiszta képünk legyen a határidőkről, jogokról, kötelezettségekről és arról, amit mi parlament jobbítási lehetőségnek látunk. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Itt most időközben helyet cseréltünk Rigner kollégával, akinek köszönetet mondok, hogy helyettesített engem eddig. Úgy gondolom, hogy akkor ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk, és áttérünk a következő napirend pontra, amely a nyolcadik pont Arlene mccartney az átláthatóság nyilvántartással kapcsolatos pontja. Úgy gondolom, hogy itt jó lenne ezt a kérdést egy megfelelő összefüggésbe egy helyezni, de úgy gondolom, hogy Arlene McCarthy asszonynak rögtön megadnám a szót, de előbb elmondanám, hogy volt a Dán elnökség egy informális trialógus, és itt talán esetleg be lehetne számolni a szakbizottságnak arról, hogy ennek mik voltak a fejleményei. Köszönöm, elnök úr. Akkor csak visszautalnék erre majd abban a jelentésben, aminek én vagyok az előadója. De mivel a szocialisták részéről én vagyok ennek az árnyék jelentéstevője, inkább erre fogok majd utalni. Az átláthatósági irányelvvel kapcsolatban most nem mondanék el mindent, mert itt úgyis kompromisszumra lesz szükség néhány pontban. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy rászánták az időt és részletesen is átolvasták ezt a, a tervezetet, és módosítókat nyújtottak be. Azt gondolom egyes módosítók javították a szöveget, és nagyon szívesen elfogadunk ezek közül többet is. A technikai kérdésekkel kezdeném. Érkeztek módosítók a maximális harmonizáció örökös témájáról, hogy egyes tagállamoknak megengedhetnénk, hogy tovább haladjanak. A bizottság egyértelműen kimondta, hogy az éves beszámolónál többet nem kérhetnek, és a tagállamok a maximális harmonizációnál csak alacsonyabb küszöböt szabhatnak meg. És úgy látom, hogy több kolléga is az én véleményemet osztja. Itt nem készítettem módosítót, mert szerettem volna tudni, hogy a többi képviselő mit gondol. De nekem nem tetszettek azok a feltételek, melyek mentén nem lehet tovább haladni különösen az olyan körülmények között, amik jelenleg is fennállnak, globális gazdasági válság, az eurozóna válsága, azt gondolom, ilyen körülmények között védenünk kell a pénzügyi stabilitást. A jobb szabályozás érdekében pedig néha tovább kell lépni, és Kastex kolléga is ezt gondolta. És a, a felvásárlási árral kapcsolatban is az elnök úr és Karim úr is benyújtott egy-egy módosítót. A tanács kompromisszuma ezek közül a kérdések közül néhányat megold, abban az értelemben, hogy kimondják, hogy igen, képesnek kell lennünk arra, hogy tovább lépjünk, és szigorú beszámolási kötelezettséget határozzunk meg. De ennek természetesen nem szabad további terheket rónia, hiszen éppen a tehercsökkentés volt a cél a kisvállalkozások számára, és a befektetők szempontjait is figyelembe kell venni. Vannak itt tehát olyan módosítások, amikkel egyetérthetünk, és a felvásárlási ajánlatokkal kapcsolatban is vannak itt aggályok, a tanács tehát talált néhány megoldást. Én próbálom ezeket egy kompromisszumba foglalni, és ebben szerepelnek majd a kollégáktól érkezett módosítók is. Végül pedig az álláspontunk tükrözni fogja a, ezeket a módosítókat, és ez alapján tárgyalunk majd a tanácssal. Ugyanakkor vannak nehezebb kérdések, és itt most az elnök úrra támaszkodom különösen. Az ESMA eltörléséről valóban szó van-e, és a jogalkotó lesz-e a végleges felelős. Méltányolom az Econ bizottság hozzáállását, ennek az alelnöke vagyok egyébként. Azt gondolom, hogy ezek nagyon technikai jellegű kérdések, és jogalkotóként nem mindig tudom, hogy miről is van itt szó. A nemzeti jogalkotók számára pedig itt ebben a bizottságban eh, határozzuk meg az iránymutatásokat. Azt gondolom, hogy eh, el kell fogadnunk eh, azon testületek tanácsait, akiket különösen a szakértelmük miatt hoztunk létre. Tehát nem örülök annak, hogy az ESMA kimarad ebből a szabályozásból. Hiszen noha mi is tudunk hatástanulmányokat végezni, nem vagyunk megfelelően képzettek ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket. De úgy gondolom, hogy itt kompromisszumra fogunk jutni. Egy másik kérdés, Tájn asszony nyújtotta be ezt a módosított Klinc úrral az Econ bizottságban, tehát nem tudom, hogy ez a liberálisok aggája-e. Ez inkább egyfajta óhaj, ami arra irányul, hogy legyen kötelező az elektronikus jelentés tevés beszámoló készítés. Nem vagyok biztos benne, hogy valóban kötelezővé kell -e tenni ezen a területen a jelentést, itt inkább kompromisszumra lenne szükség. Úgy hallottam azonban, hogy az Econ bizottságban holnap fognak szavazni erről, és találtak néhány kompromisszumot, amik működőképesek lehetnek. Ugyanis, ahogy mondtam, Klinz úr azt mondta a PRL-en kívüli beszámolóról, hogy az Egyesült Államokban ez önkéntes. Megkérték a vállalkozásokat, hogy önkéntesen alkalmazzák ezt a rendszert, de először megnézik, hogy hogyan működik, és utána térnek majd át a kötelező beszámolókészítésre. Tehát nem gondolom, hogy ezt nekünk most kötelezővé kellene tenni tesztfázis nélkül. Itt tehát olyan kompromisszumot kell készíteni, ami mind az Econ bizottság mint pedig Tain asszony véleményét magába foglalja. Aztán természetesen itt van még valami, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy az én átláthatósági irányelvről szóló véleményemben nincsenek részletek az ország beszámolókkal kapcsolatban. Csak annyi van ott, hogy szükség van országszintű beszámolókra. És a tanácsi munkacsoportban olyan módszertant választott, hogy a könyvelési szabványokkal kapcsolatban megegyeztek, majd pedig egyszerűen átmásolták azt az átláthatósági irányelvbe. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy az én véleményem és a módosított benyújtó kollégek is hasonlóképpen vélekedtek, hogy az átláthatósági irányelvet kis meg kellene erősíteni, és erre kellene valami megoldást találni mind a könyvelési, mind pedig az átláthatósági irányelvet együtt próbáljuk vizsgálni, ezeknek mindig koherensnek kell lenniük. De ahogy korábban is mondtam, nem lenne méltányos teljes mértékben kihagyni ezt az átláthatósági irányelvből, hiszen eredetileg szerepet benne az, hogy ország szintű beszámolókat kell készíteni, a könyvelési szabályok között pedig az szerepel, hogy hogyan kell ezt valójában végrehajtani, ehhez kell tartaniuk magukat a vállalkozásoknak. És itt most összefoglalásként elmondanám, hogy Lénez úr jelentését is tekintetbe vettük. Egyesek kiterjesztenék a kormányoknak teljesítendő kifizetések körét. Én olyan elveket fektettem le, technikai részletek nélkül, amelyek ezekre a kifizetésekre vonatkoznak. Több kolléga szerette volna szélesíteni ezt az alkalmazási területet. asszony szűkíteni azt gyakorlatilag törölte ezteket a kormány kifizetéseket. Az árnyék előadóm szintén hangsúlyozta a, ezeknek a kifizetéseknek a beszámolóba való bevonását az átláthatóság érdekében. Voltak bizonyos mentességek, amik bekerültek. Én az elvek alapján azt választottam, hogy lehetnek mentességek, de csak az immateriális javak esetében. És van még itt elvégzendő munka, de ezek az arra a területre csoportosulnak, hogy a beszámolóknak egy területen koherensnek kell lennie. És amit a kollégák nem tudnak, hogy a tanács végül kompromisszumra jutott, és amit, amit nekik eljutattak, és amit ők aláírtak, ezt önök közül talán néhányan tudják is, az egy kompromisszumos szöveg volt, amit az Egyesült Királyság kormánya készített. Ők előzetesen konzultáltak az iparral, de ezt megerősítették a bizottsági meghallgatáson is. A Tinder javaslat alapján, amit Shell és más nagy vállalatok is támogattak. Nem projekt szintű, hanem kormány szintű beszámolókat szeretnének, amik nem kötődnek a kormány kifizetésekhez. A tanács tehát ebben állapodott meg. De azt gondolom, hogy mind az én jelentésemben és a lény jelentésben azt kell majd megfontolnunk, hogy gyakorlatilag a bizottság jelentése nem ezt irányozta elő. Ők projektbeszámolókat említettek, noha nem határozták meg, hogy hogyan kell azokat végrehajtani. Az egyes kollégáktól a parlamentből, az egyes országokból, frakciókból érkező javaslatok mind ugyanabban az irányba mutatnak, és azt mondják ki, hogy projekt szintű beszámolókat kellene készíteni, és ezt valahogyan kapcsolni kellene a kifizetésekhez. És ahogy önök is tudják, ez meglehetősen messze áll a tanács jelenlegi álláspontjától, de azt gondolom, hogy a tárgyalásoknak ez lesz majd a politikai gyújtópontja. Egy másik kérdés, ami az én jelentésemben igen fontos, a részvényekkel kapcsolatos beszámolókészítés. Azt gondolom, ezzel meg tudunk birkózni, a képviselők nem nyújtottak be túl sok módosítót. A tanács az egyes tagállamok között kompromisszumot tudott elérni, és azt gondolom, a kollégák is elolvashatják ezeket, némelyikkel együtt tudunk érteni, amikor ezek észszerűek. Természetesen még mindig vannak a tagállamok között véleménykülönbségek a szakmai jellegű kérdéseket illetően, de ahogy a, a bizottság is azt mondta, hogy az ESMA-nak itt részt kell vennie, a tanács is azt mondta, hogy az ESMA-nak be kellene vonódnia, de végül a jogalkotónak kell döntenie de nem tudom, hogy ezt mi hogyan fogjuk megtenni, hogyha nem kapunk valakitől szakmai segítséget. Nagyon tetszenek azok a módosítók, amelyeket a kollégák benyújtottak. Van néhány olyan kérdés is, ami a szankciókhoz kapcsolódik. Ez elég nehézkes, ugyanis önök is tudják, hogy gyakran olyan megfogalmazásokat alkalmazunk, hogy a a nemzeti jog, jogalkotók feladata az, hogy kellően eltántorító erővel bíró szankciókat alkalmazzanak. De azt gondolom, hogy amikor a jogszabályokat megszegik, akkor én úgy döntöttem, hogy azokat a küszöböket, amiket a bizottság bevezetett, azokat töröljük. Az 5 millió euró helyett egy egy vállalat bevételének mindössze 10%-át mondanánk, de én nem szeretem ezeket az előre meghatározott pénzügyi küszöböket, ugyanis ezek néha önkényesek, és néha a tagállamok szeretnének ezen túllépni, és úgy döntenek, hogy egy bizonyos bűncselekmény nem járhat egy bizonyos mértékű büntetéssel. A versenypolitikában is megvannak ezek a szankciók, de nekem ez pontosan azért nem tetszik, amit a tanács is javasolt. Ők azt szeretnék, hogyha csak a forgalom 2%-a, nem pedig 10%-a lehetne, és 1 millió euró lenne a maximális bírság, ami azt gondolom, hogy meglehetősen messze áll az 5 milliótól. És 1 millió euró lehet, hogy nem túl sok a nagy globális vállalatok számára, és természetesen kimondták azt is, hogy a megszerzett profit vagy elkerült veszteség maximum kétszerese lehet. Tehát ez itt már eléggé bonyolult kezd lenni, és én azt szeretném, hogyha a tagállamoknak lenne mozgásterük, és nem szeretem, hogyha ilyen küszöböket határozzunk meg. De hogyha kollégák úgy érzik, hogy erre szükség van, és kellene pénzügyi küszöböket meghatározni, például pénzmennyiségeket, akkor természetesen ezt is támogatni fogom, de úgy érzem, hogy az 5 millió és az 1 millió között elég nagy különbség van, és nem mehetünk ilyen alacsony szintre maximális küszöbb területén. És szerintem az is nagyon fontos, hogy közé tegyük ezeket a szakciókat. Azt gondolom, hogy különösen a pénzügyi szolgáltatások területén találkozunk azzal, hogy a, a piaci visszaélések esetében a tagállamokban több helyen úgy működik, hogy nagyon jó, hogyha kimondják, hogy milyen ügyekről van szó. Nem kell feltétlenül a büntetést is nyilvánossá tenni. Volt olyan, hogy a vétkesnek a nevét is nyilvánosságra kell hozni, ezt a 28b cikkbe tették végül át. A tanácsi javaslatban az szerepelt, hogy egy nyilvános közleményt lehet kiadni a szabálysértésről, és természetesen ez arra vezetett volna, hogy a felelős felhagy ezzel a magatartással, de szeretnénk, hogyha döntést tudnánk hozni arról is, hogy a személyazonosságet nyilvánosságra lehet-e hozni. A másik kérdés, amivel kapcsolatban nem érkezett módosító, az a felülvizsgálati klauzula. Azt gondolom észre lenne két év után felülvizsgálni, hogy hogyan sikerült átültetni ezt az irányelvet, de ezt összhangban kell vizsgálni a könyvelési irányelve, és az országszintű beszámolókkal is összekapcsolódik ez. Meg kell nézni, hogy működnek-e a dolgok, hogy ezek a standardek hatásosak-e vagy sem. Itt most abba is hagyom, és meghallgatom a kollégák véleményét. Természetesen ugyanúgy fog ez történni, hogy Lén úrral is próbálunk kompromisszum felé jutni, de egyes kérdésekben nem lesz kompromisszum, vagy egy igen, vagy egy nemet fogunk majd szavazni. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, McCarthy kolléga. Rögtön csatlakoznék is az elhangzottakhoz a saját jelentésemmel ugyanis én voltam az árnyék előadója a Mekát jelentésnek, és szeretnék beszámolni az elmúlt héten a Dán elnökséggel folytatott informális trialógus eredményeiről. Ugye a számvitel irányel volt a téma, 160 módosító indítvány érkezett ezzel kapcsolatban, ennek egy harmada a tulajdonképpeni számviteli szabályokat érinti, és két harmada pedig Eh, az egyes országonkénti jelentéstételi kötelezettségnek a kérdését. Ami a számviteli kérdéseket illeti, itt volt számos módosító indítvány, például a Castex kolléganőtől, kolléganőtől, illetve a Masszív kollégától, amelyeknek az volt a célja, hogy kis és középvállalkozások számára a tagállamok bevezethessenek határértékeket, küszöbértékeket. Ennek az lenne a következménye, hogy a bizottság az az alapvetése, hogy a, a kis és középvállalkozások esetében csökkentsük az adminisztrációt. Ez ez nyilván nem, lenne, nem járna sikerrel. Tehát nem tudom, hogy ezek a javaslatok akkor megfelelőek-e. Ten kolléganő azt javasolta, amit például az Ekon szakbizottság is javasolt, hogy az XPEE-eket vegyük át. Ezt most csak így hasamra ütve mondom ez gyakorlatilag nem más jelentene, mint az IFRS szerint éves beszámolók bevezetését. Itt a részletkérdésekről még beszélni kellene, tudnunk kellene, hogy pontosan mit értenek ezen, és milyen területekre terjed ki. Aztán vannak olyan javaslatok, amelyek a nemzeti sajátságoknak a fiedelembevételeire vonatkoznak, például a nagy-britanniai sajátosságokra, például, hogy a mérleg készítésnél milyen sajátosságok vannak. Úgy gondolom, hogy itt a tanács javaslatának megfelelően ezeket el lehet fogadni, aztán vannak kis technikai ö, apróságok, de hát az alapvető kérdések nem ezekben vannak, hanem majd olyan dolgokban, amiről beszélni kell az előadóval, remélhetőleg sikerül olyan kompromisszokat kialakítani, amik a többség támogatását megkapják. A fő probléma nyilván az országról országra menő jelentés készítés területén vannak. Itt nagyon széles a spektrum, Eh, ami a különböző módosító indítványokban szereplő javaslatokat illeti, olyan messze megy a dolog, hogy minden egyes ipari szektorra CCI-t kell bevezetni, vagy pedig eh, minden esetben könyvvizsgálónak kell ellenőrizni az éves beszámolót, illetőleg olyan is van, ami azt mondja, hogy eh, például a, a termelt mennyiséggel kapcsolatban, az éves forgalommal kapcsolatban kell nyilvánosságra hozni adatokat, aztán vannak itt a különböző küszöbb értékekkel kapcsolatos javaslatok, valamelyek leviszik a küszöbb értékeket, ezzel párhuzamosan beszélnek a projekt eh, szintű jelentéstételi kötelezettségről, de hát ezek a kérdések eh, a tanácsban okoznak majd nehézséget, hiszen van egy tanácsbeli kompromisszum, amely a brit kormánynak a javaslatára született meg, és ez egy ilyen mérsékelt országonkénti jelentéstételt irányoz elő és ennek kellene, hogy nagyjából megfelelnek a módosító indítványok az informális múlt heti Dán elnökséggel folytatott dialóguson. Ezt a kérdést is szóvá tettük, megbeszéltük, és világosá vált nagyon gyorsan, hogy úgy elmenni a trilógusra, hogy az a célunk, hogy első olvasati megállapodást elérjünk, ez most nem igazán tűnik időszerűnek. Tehát azt kell, hogy megkíséreljük, hogy támogatjuk abban az előadót, hogy kompromisszumos megoldásokat találjon júliusi amelyek aztán vagy elfogadhatóak, vagy nem, ez egy másik kérdés, de aztán szeptemberben tehát nem júliusban, hanem szeptemberben itt a szakbizottságban szavazunk a módosító indítványokról, és hogyha elkerül az ügy a plenáris ülésre, akkor meg kell néznünk eh, a plenárison folytatott vita függvényében, hogy a plenáris eh, utáni szavaz, plenárison való szavazás követően képesek vagyunk egy első olvasati megállapodást elérni, és ilyen értelemben nyilatkozunk a tanács felé, vagy pedig azt mondjuk, hogy második olvasatba megyünk. Tehát ez lenne az a menetrend, amit alapvetően az elmúlt héten a Dán elnökséggel is egyeztettünk, és hogyha jól emlékezem, akkor az elmúlt héten a előadók és árnyék előadók jelenlétében senki sem ellenezte ezt. Ami pedig az átláthatóság irányelvet illeti, ezzel kapcsolatban árnyék előadóként azzal a megjegyzéssel élnék a néppárt nevében, hogy sokkal kevesebb módosító indítványunk lenne, 45 összesen, és ebből 20% csak vonatkozik, vonatkozik csak a országonkénti jelentéstételre. Itt inkább a, a számviteli területre tolódnak el a módosító indítványok. Elsősorban szeretnék szólni a meghatalmazáson, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, kapcsolatos meghatalmazásról, méghozzá jó okkal, joggal, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy hogy ami a jogalkotó feladat, az a jogalkotó feladat, azt neki kell elintézni. Ez volt mindig is ez a szakbizottságbeli álláspont. Lehet, hogy más szakbizottságok máshogy gondolják, ők talán ezeket a feladatokat bizonyos bizottsági bürokratáknak szívesen átadják, és aztán elvárják azt, hogy ők helyesen is végezzék el a feladatot. Nem, mi nem teszünk így. Mi a felhatalmazásoknak a kérdését az ESMA-val és a bizottsággal kapcsolatban nagyon is megszorítóan kezeljük. Ami pedig a értesítési küszöbértékeket illeti, ezek felőle maradhatnak, de hogyha ezzel kapcsolatban van elvárás, akkor beszélhetünk. XPL e itt is belejön még a játékba, itt ugyanakkor ennek van is értelme a véleményem szerint, és arról is elgondolkozhatnánk véleményünk szerint, hogy véleményem szerint, hogy megfelelően figyelembe vegyük, ami az országonkénti jelentéstételt illeti. Itt ugyanaz a probléma, mint amit már elmondtam a számviteli területtel kapcsolatban. Tehát ez lenne most a harc állása. Nézzük meg, hogy hova jutunk, és várom a kollégáknak az állásfoglalását azzal, hogy úgy gondolom módosító indítványokból itt a lényegi impulzusokat ki lehet már olvasni, tehát úgy gondolom, hogy a vita, vitában való részvétel még nem fog ö, lényegesen új felismerésekhez vezetni. Tein asszony jelentkezett eddig egyetlenként hozzászóláshoz. Parancsoljon, öné a szó. Dreimal zu der ganzen Thematik. Meg kétszer-háromszor részt vettem és nyilatkoztam erről a témáról különböző eszmecserékben. Most azokra a pontokra koncentrálnék, amelyekkel kapcsolatban rákérdeztek ezekre. Itt van először össze az XBRL, ez az elektronikus üzleti beszámoló rendszer. Erről legtöbb kollégának szerintem fogalma sincs, hogy mi ez. Lének kollega is elmondta, hogy ez csak nagy vállalatokra vonatkozhat, semmiképpen nem kis és középvállalatokra. Végül is az USA-ból jön ez a beszámoló nyelv, de az USA-ban és másütt is tevékenykedő cégek egyaránt alkalmazhatják, hiszen ha elektronikusan elkészítik a beszámolót, akkor ezt a mi tagállamainkban is megtehetik. Számíthatunk a zöldek támogatására, hiszen itt végül is arról van szó, hogy kevesebb ártatlan fát fognak kivágni. Először 15 éve bukkantam erre a témára, amikor egy nemzetközi közjegyzői konferencián véletlenül a fülembe jutott, hogy Ausztriában ez hogyan zajlik. Mindenütt azzal a problémával találkozunk, hogy a vállalatok gigantikus méretű, több száz oldalas beszámolókat kell, hogy küldjenek különböző hatóságoknak. Ez rengeteg papír, rengeteg doboz számra kell küldeni a papírt, a beszámolókat a különböző hatóságoknak. Hát sajnos ez a helyzet. A közegyzőségeken is megvan ugyanez a helyzet, 5-6 helyre kell különböző beszámolókat küldeni, és Ausztriában egy központot hoztak létre, magas szintű elektronikus biztosítás, biztosítékokkal, és itt csak annyit kell tenni a vállalatoknak, hogy azt mondják, hogy kötöttünk egy szerződést, és akkor központilag Ausztriában a közédői kamerán keresztül ebből az adatbázisból lehívhatnak bármilyen szerződést egy-két oldalt kell csak megküldeni a hatóságnak, a hatóságoknak, és ők egyébként elektronikusan hozzáférnek a központi szerverhez, és onnan lehívhatják azt, amit keresnek. Hát tulajdonképpen az XBRL is ezt csinálja, ezt tudja. A hatóságok ilyen módon maguk is lehívhatnak mindent, és nem kell több száz oldalakat küldeni nekik Ugye modernek akarunk lenni, és időnk közben már nagyon sok helyen szóval szerepel az, hogy kérjük, ne nyomtassa ki. Itt a üzleti jelentéseknél is rendszerint több száz oldalas dokumentumokról van szó. A német kormány azt hiszem nem nagy híve ennek az eljárásnak, de szerintem nekünk lépni kellene, előre kell lépni, át kell térni az elektronikus beszámolói rendszerek felé, amilyen gyorsan csak lehet. A következő kérdés, amiről McCarthy eh, kolléganő beszélt, a tranzakciós küszök, hogy ezt csökkentsük le egy millióra, vagy egyáltalán mi legyen ezzel az egész küszöbértékkel. Itt eltérőek a tagállamok eh, jogi hagyományai, az angol száz jogban eh, rendszerint rendkívül magasak a büntetések, a kontinentális jogban rendszerint sokkal alacsonyabbak. Én azt szeretném, hogy valahol középen találkozzunk. De ami semmiképpen nem jó, és az USA-ban ezt eh, sokszor tapasztaljuk, hogy annyira magas a büntetés, hogy utána csődbe kell, hogy menjen a vállalat, becsukatja a kaput. Szociáldemokrata szempontból ez nem kívánatos, eh, hiszen akkor rengeteg munkahely eh, tűnik el. A második probléma, ez is a különböző jogi hagyományokkal függ össze, a name and shame, tehát nevezd meg a bűnöst. Németországban ezzel alkotmányos problémánk van. Mert többször is elmondtam, hogy még szexuális bűncselekmények elkövetőinek, vagy gyilkosságok elkövetőinek a nevét sem szabad megadni, és akkor ez nyilván vállalatokra is kell, hogy vonatkozzon de eltérőek a jogi hagyományok. Én egy kompromisszumot maximum ott tudok elképzelni, hogy az érintett tagállamokra bízzuk ezt, akik ezt ismerik ezt a rendszert, azt eh, tegyék közzé a neveket, de valamilyen semleges módon, ahogyan ezt eh, eh, a, bíróság ítéletekkel is megteszik, tehát X úr vagy K úr, tehát nem kell a nevet megadni, de végső soron az érintettek úgy is tudják, hogy kiről van szó, hogy melyik bankról van szó, és ennek a beazonosítása nem lesz probléma felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, itt Léne úrral értek egyet. Hogyha megnézem a saját jelentésemet, hogy az eszmát már mi mindennel bíztuk meg, egy óriási megahatóságot vagy ügynökséget fogunk létrehozni. Nem tudom, hogy sok jelentéssel már nekik juttatott feladatokat hogyan tudják megoldani, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez egy új hatóság, nulláról kezdenek, és nincs olyan túl nagy létszám még. Nem működhet ez az ügynökség, hogyha állandóan újabb és újabb feladatokkal bombázzuk. Ez katasztrófába vezethet. Lassan kell felépíteni egy ilyen új ügynökséget és ha már jól működik, akkor lehet persze nekik sok feladatot adni. De most rögtön az elején így túlterhelni ezt a hatóságot, ezt nem tartom jónak. Aztán itt van ez a vitatott téma, a country by country reporting, ez az ország specifikus jelentés tételi rendszer. Itt a brit kormány javaslatától elég messze van ez a javaslat, pedig megegyeztünk, hogy 100 ezer euró legyen a fizetéseknél a küszöbérték, tehát itt is még lesznek tárgyalások, és majd valamilyen kompromisszumra jutunk, de ez a legvitatottabb kérdés egyébként. Köszönöm. Köszönöm szépen, Régner kolléganő szerencsője. Köszönöm szépen, köszönöm mind a két beszámolót. Nagyon megkönnyebbültem, hogy mind a két jelentéstevő kihangsúlyozta azt, hogy itt most nyilvánvalóan nem abban az irányban megyünk, hogy mindenképpen első olvasatban meg kell állapodnunk. A tanács nem természetes szövetségesünk, nagyon sok kérdés kapcsán, amiről szó van, például a project by project reporting, dolog természetéből adódóan, hogy a legkevesebb ország érdeke az, hogy ezt az utat így járjuk, és az Európai Parlament nagyon jó, hogyha egy jó saját álláspontot képvisel majd ezzel kapcsolatban. Általánosságban is az egész témáról szólva, Gondolom, hogy önökkel is sokszor az a helyzet, hogy azok a témák, amelyekről itt a jogi szakbizottságban vitatkozunk, és nagyon politikai töltetű kérdések, Nos, sokszor nem érzékelik a képviselők azt, hogy milyen polit, fontos politikai kérdésről van szó. Én is ide sorolom magam, én is ilyen képviselő vagyok és aztán a plenáris ülésen alapvető elvi politikai vitákat folytattunk le, de akkor már késő. Tehát itt a szakbizottságban kell először egy állásfoglalást kialakítani, és ezt érvényesíteni a szavazásnál, illetve azután a második olvasatra rátérni. Az eszmával kapcsolatban természetesen nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne terheljük túl az eszmát, de azért eh, a vonat ebből az irányba kell, hogy haladjon, hogy legyen európai ellenőrzés. Ezt olyan módon kell majd kialakítani, hogy eh, ez a cél, ezt a célt eh, követhessük alapvetően így módon nagyobb fényt tudunk deríteni majd a most még ilyen sötétségben rejlő vállalati számokra és adatokra. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen. Köszönöm szépen. Tehát a számviteli történetet fogom itt elsősorban középpontba helyezni. Hefner kolléga úgy tűnik, hogy siker, sikeresen megszabadult a párhuzamos bizottság ülésétől, és itt lehet. Nagyon sok olyan szakbizottságbeli tag van, akik éppen más szakbizottságban kell, hogy legyenek. Úgy gondolom, itt a tervezéssel, szervezéssel nem minden zajlik optimálisan. Legalábbis nem az elnök szájaüze szerint. Ami az eljárásmódot illeti, én egyetértek a menetrenddel, minden más a Dán elnökség ambiciózus reményei vel ellentétben valószínűleg felelősséggel már csak az időbeni feltételek miatt sem vihető végig a Dán elnökség alatt. Tehát úgy gondolom a jó döntéshez megfelelő alap kell, és a felelősség teljes cselekvés követelménye fényében is egyet értek azzal az eljárás móddal, amit ön azon a háromoldalú megbeszélésen bemutatott, és itt is felvázolt. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, a jogi szakbizottság, de hát más bizottságok is, így például a közlekedési, nem nagyon lelkesednek ezért, hiszen nem vagyunk hajlandóak a saját feladatainkat olyan helyekre delegálni, amelyek később aztán a polgárok számára is, például az átláthatóság szempontjából nem végeznek jó szolgálatot. Tehát világosan le kell szögezni, körül kell határolni, hogy mik a feladatok, mik a végrehajtási eh, feladatok, és mik az egyes tagországokban a sajátságok. Hiszen úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan a bizottság sok esetben egyfajta szűrő, ami csak eh, torzítja, vagy, vagy homályosát teszi a képet, amikor a végrehajtásról van szó. Mi itt a jogalkotást kell, hogy elvégezzük, és nem csak a filozófiai kísérőzenét kell, hogy adjuk a közigazgatás működéséhez. Tehát ebbe az irányba haladva kell világosan fogalmaznunk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról. Úgy gondolom, hogy nem szabad véleményem szerint az eszmára terhelnünk mindent, ami pedig a nemzeti sajátságokat, hagyományokat illeti, és a felelősök megnevezését. Tejnasszonynak csak egy megjegyzésem lenne. Én a jogi hagyományokat nagyon is eh, becsülöm, tiszteletben tartom, de azokat a jogi hagyományokat, amelyek a átláthatóságot akadályozzák, azokat így a idő előre haladtával egyre kevésbé becsülöm. Tehát azokat az országokat, akik még ilyen budoárbeli, hátsó szobabeli politikát folytatnak, őket is lehetőség szerint átláthatóságra kell kényszerítenünk, és hogyha vannak olyan országok, ahol a felelősök nyilvános megnevezése az nem gyakorlat, akkor ezt el kell fogadni, de ami például a szankciókat illeti, itt nagyon különböző kiinduló pozíciók vannak az egyes országokban, de az én szemszögömből úgy gondolom, hogy egy olyan korban, amikor a polgárok úgy gondolják, hogy rosszul vannak tájékoztatva. Nos, egy ilyen korban ez egy olyan dolog, ahol az átláthatóság növelésének irányába kellene haladnunk, és egy megjegyzésem még lenne. Ez a számítógépes adat továbbítás, adatszolgáltatás kérdése. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan rendszer kellene, hogy legyen, ami bizonyos kihívásoknak megfelel, kompatibilis más rendszerekkel, de nem szabad, hogy egy bizonyos számítástechnikai rendszernek a nevét belevegyük a jogszabály szövegbe, ugyanis ez nem fog beválni, ugyanis hogyha valami fajta hiba mutatkozik ebben a rendszerben, akkor el lehet képzelni, hogy mekkora lesz a közfelháborodás. Tehát fontos, hogy kompatibilis legyen, nyílt forráskódú, jól működő, de ne írjunk konkrét rendszereket a jogszabály szövegbe. Ez, az, ez nekem fontos, mióta itt dolgozom, hogy a kompatibilitást, a kompatibilitás kérdését azt szem előtt tartsam, és a monopóliumok kialakulását megelőzem, hiszen ezen a területen ez mindig is eddig észszerűnek mutatkozott. Ez lenne tehát a saját megközelítésem, és ami még az én mozgató rugóimat illeti, ami a közintézmények általi kifizetéseket illeti, ezek olyan dolgok, amikről a polgároknak mindenképpen tudniuk kellene, és ebbe az irányba fogom megfogalmazni az átláthatósága kapcsolatos elvárásaimat. Köszönöm, Wikström asszony. Thank you, Chair. I... Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert ez egy nagyon kényes kérdés az ALDE frakcióban, és nagyon hosszas és nehéz vitát folytattunk erről, hogy őszinte legyek. És ezért szeretnék holisztikus nézőpontból beszélni a két jelentésről ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy az átlátható szabályok és a jó irányítás nem csak a, azoknak a harmadik országoknak kedveznek, ahol a kitermelő iparág jelentős, hanem hosszú távon az európai vállalatok és a polgárok számára is előnyös. Mivel a vállalatok tudni fogják, hogy ők követik a szabályokat, és ezért jobb, jobban megvédik őket a tisztességtelen versenytől. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan végre tudjuk hajtani, én és számos kollégám is úgy gondoljuk, hogy kötelező, és hangsúlyozom, kötelező számunkra, hogy betartsuk az átláthatósági szabályokat, és hogy ezek bent maradjanak a könyvelési irányelvben is. Máskülönben nem megerősíteni fogjuk, hanem éppenséggel, hogy erőtlenné tesszük azt. Ki kellene terjesztenünk az irányelv alkalmazási területét minden nagy vállalkozásra és a, az állami vállalatokra is, beleértve a kitermelőket és az erdőgazdálkodási vállalatokat is. Ez az abszolút minimum. A projektenként történő beszámoló készítéssel kapcsolatban erőteljesen kell képviselnünk az álláspontunkat. Ez a teljes javaslat egyik legfontosabb pontja számos tagállam civil szervezetei szerint. Az, hogy a kormányok és önkormányzatok kifizetéseit projektekhez kössük, például egy nagy olajmező esetében, és nem agregált módon országalapon. 100 ezer euró talán sok uniós kormány számára nem egy jelentős összeg, de ha egy fejlődő országban egy önkormányzatnak fizetjük ezt ki, az a teljes költségvetés jelentős részét is kiterheti. Elnök úr, az egyetlen érv, amit hallottam az ilyen típusú beszámolókészítés ellen, az, hogy a vállalatokra szükségtelen terheket ró, vagy hogy a cégeknek nem állnak rendelkezésükre ezek az adatok. Legyünk egyértelműek és őszinték. Itt a BP-ről, a Shell-ről és más hatalmas multinacionális vállalatokról beszélünk, akiknek már a számviteli részlegük is akkora, mint más, másoknál az egész vállalat. Hogyha ők nem tudják, hogy hogy alakulnak ezek a kifizetések, akkor az nem a szabályozás ellen, hanem éppen amellett érv. És ha ezek a vállalatok amúgy is nyomon követik a kifizetéseiket, akkor ez a szabályozás csak növeli az átláthatóságot. Ami azt a küszöböt illeti, hogy kis kifizetések után ne kelljen beszámolót készíteni, a 15 ezer eurós küszöb jelentős támogatást kapott a bizottságunkban, ez pedig igen messze áll a javaslatban szereplőktől. De azt gondolom, hogy talán 100 ezer körül meg tudnánk állapodni. Ami pedig azt illeti, hogy milyen cégeket kellene bevonni a beszámoló készítés körébe, a bizottság észszerű szabályokkal állt elő. De a nagyvállalatokat úgy definiálni, mint 500 millió eurós forgalom, forgalommal rendelkezők, ez tízszerese annak, amit az EU-ban nagyvállalatnak nevezünk. Ez nem elfogadható, vagy legalábbis nem elég jó, hogyha változást szeretnénk elérni az európai vállalkozások tekintetében. A, ami a mentességet illeti, nagyon rossz lenne, hogyha ebben a megállapodásban olyan olyan kivételeket vezetnénk be, amelyek az országokat arra ösztönöznék, hogy ne legyenek átláthatóságot elősegítő törvényeik. Az a kérdés, hogy mióta vezetünk be záradékokat annak érdekében, hogy az EU jogszabályokat opcionálisá tegyük abban az esetben, hogy egy harmadik ország egy azzal ütköző szabályt vezet be. Mióta csináljuk ezt? Ami pedig azt illeti, hogy milyen adatokat kell a cégeknek bejelenteniük, itt azt gondolom ki kellene terjesztenünk a hatályt. A cégek nyilvánvalóan rendelkeznek ezekkel az adatokkal. Mi azért szeretnénk, hogy ezek nyilvánosságra kerüljenek, hogy a korrupció ellen küzdjünk. Végül pedig, ami azt illeti, hogy ezt az adatot hogyan kell beszámolóval tenni, én támogatom azt a gondolatot, hogy ezt be kellene foglalni a vállalatok pénzügyi beszámolójába, így biztosíthatjuk, hogy az adatok hitelesek legyenek, és hogy a nagyvállalatok felelősek legyenek a pénzügyi beszámolóikért. Egyértelműnek tűnik tehát, hogy támogatnunk kell az ambiciózus álláspontot ebben az ügyben, különösen mivel tudjuk, hogy a tanácssal meg kell kezdenünk a tárgyalásokat, ahol tudjuk, hogy különösen azután, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk múlt héten Strasbourgban, az igazságügyi tanács és a parlament válaszának fényében úgy tűnik, hogy ez nem a legjobb légkör a tárgyalásokhoz. Tehát induljunk magasról. És nagyon fontos, hogy ebben a bizottságban még azelőtt szavaztunk, szavazzunk, hogy bármilyen trialógusra sor kerülne. És azt gondolom, hogy nagyon sok kollégám is engem támogat ebben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Hefner kolléga, utána Szvijevka kolléga kapszót. Működik? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy in medias res érkeztem az ülésre, és nagyon gyorsan távoznom is kell majd. Sajnos koordinátor vagyok a Alkotmányügyi Bizottságban is, és ott a saját frakciómat képviselem alapesetben a mai nap egyedül, úgyhogy rendkívül nehéz itt pontban megjelenni az érdemi tárgyalásra. Az első pont, amit szeretnék mondani, hogy szeretném korlátozni a hozzászólásomat az átláthatósági irányelvre, és nagyon röviden fogok hozzászólni, hiszen hogyha nem tudtuk követni az egész ügynek az alakulását, akkor annak a veszélynek teszük ki magunkat, hogy a kollégák által adott esetben sokkal jobban részletezett dolgokat csak megismételünk. Úgyhogy csak röviden mondanám el, hogy rendkívül fontosnak tartom, hogy ezen irányelv esetében ambiciózus e, és kemény álláspontot képviseljük el, hiszen igenis sok forog a kockán, aminek a lényege ugye az átláthatóság, de hát az átláthatóság nem egy öncélú dolog, hanem annak bizonyos következményei vannak, hogyha a megvesztegetés ellen akarunk harcolni, vagy sötét ügyletek, országoknak a kizsákmányolása, természeti erőforrások kizsákmányolása ellen akarunk fellépni. Hogyha kicsikét megnézzük az újságoknak ezekben a hónapokban az utolsó oldalait, akkor elolvashatjuk, hogy milyen sötét ügyleteket folytatnak világszerte, és ezek részben rendkívül felháborítóak, dramatikus következményekkel járnak, és és gyakran ugye a nem demokratikusan megválasztott, hanem önjelölt diktátorok és fontos kormányzati pozícióba került emberek kótya vetjélik el a nemzetnek a vagyonát a saját nemzetük számára elfogadhatatlan feltételek mellett. Koncesziókat adnak ki, és általában nem igazán lehetséges világosan átlátni, hogy mi történt hogy kerül sor adófizetésre, milyen fizetésekre került sor, hogyan működik az árnyék gazdaság. Tehát véleményem szerint szükséges, különösen, hogyha az átláthatóság irányelvről szólunk, egy erős és világos pozíciót elfoglalnunk, és az is szükséges, hogy arra is elhatározzuk magunkat, hogy az átláthatóságnak az irá, a, alapelvét kiterjesszük a projekt szintre is, hogyha ezek a projektek egy bizonyos nagyságrendet elérnek, a véleményünk szerint ez 100 ezer euró kell, hogy legyen. Másodszorban pedig az is fontos, hogy a beszámolók átfogóak legyenek. A módosító indítványunkban felsoroltuk, hogy mely információkat tartunk kötelezően megadandóaknak, például a nettó forgalom, a, a termelésnek a volumene, a foglalkoztatottak száma, a különböző üzleti tevékenységeknek a költsége, a nettó nyeresség adózás előtt, stb. stb. Ezeket természetesen közérthető formában kellene a éves pénzügyi beszámolóval együtt közé tenni, és ezeket könyvvizsgálónak is meg kellene vizsgálnia, tehát ellenőrizhetőnek kell lenni ezeknek az adatoknak. Ez az, ami, szem, a mi szemszögünkből szükséges, és ami, ami a gyakorlatban olyan információkat tud juttatni a nem kormányzati szervezeteknek, polgároknak, amelyek lehetővé teszik a számukra, hogy ellenőrizzék ezeket az adatokat, és az esetleges visszásságokat felderítsék, és ezáltal a gazdasági körforgásra megfelelő gyógyító hatással legyenek és megfelelő adott országban szükséges környezetvédelmi és gazdasági szempontok betartását biztosítják. Amúgy pedig ismerik a módosító indítványainkat, és már előre örül, és már örülök annak, hogy azt látom, hogy az előadó az én szemszögömből és a saját frakcióm szemszögéből nagyon támogatható módon alapvetően a miénkhez hasonló álláspontot képvisel, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy az előadót ezekben a kérdésekben támogatni fogjuk, fenntartjuk a módosító indítványainkat, és egyébként pedig egyébként pedig várjuk, hogy milyen kompromisszumos javaslatok érkeznek, és reméljük, hogy jó kimenete lesz a vitának. Elnök, köszönöm szépen, Szfievka kolléga. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. To nie będzie mój głos w tej debacie. Elnök úr, köszönöm szépen az elhangzottakat. Amit én most elmondok, azt Gárgáni úr helyett teszem. Ő nem tudott eljönni, és kérte, hogy olvassam fel az ő által megírt prezentációt. Hölgyeim és Uraim, az a jogalkotási javaslat, amiről ma beszélünk, felfogható úgy is, hogy ez egy fontos lépés a transzparencia, a jó irányítás felé minden nemzetközi együttműködésben különösen a bányászati vagy nyersanyag kitermelő ágazatokban. Fenntartásom van viszont a tekintetben, hogyha harmadik országban működő vállalatról van szó, vajon arányos, hatékony a szabályozás összehasonlítva a saját magunk által kitűzött célokkal? A kérdésem a raportőrhöz, Léne úrhoz és az Európai Bizottsághoz a következő próbál, meg kellene próbálnunk egyensúlyt teremteni az elvárások, az eredmények, illetve a további beruházásra ösztönző tényezők között. Fontos, hogy az európai vállalatok versenyképesek és elszámoltathatók legyenek egyszerre. Az ország specifikus megközelítés sokkal hatékonyabb eszköz, mint az egyéni projektekre alapozott részletező beszámolói módszer. A célunk a visszaélések, a korrupció leküzdése. A projektenkénti megközelítés azt követelné meg, hogy az európai váltok évente készítsenek beszámolót, több információ lenne ezekben az adókról, mint a kifizetésekről. És ennek eredménye szerintem az lenne, hogy a tisztességes verseny szabályai sérülnének. Válságos időkben nem szabad felvállalnunk ilyen kockázatokat, és határozottan küzdenünk kell azért, hogy a piacon tisztességes versenyszabályokat mindenki tartsa be. Ezért hatékonyabb küszöbre lenne szükség. Szerintem egy millió dollárban kellene ezt meghúzni a pénzügyi beszámoló felé. Ez nagyobb átláthatóságot biztosítana, hiszen az egész világon ekkora küszöbértéket alkalmaznak. Még eh, a 33-as preambulum bekezdésről röviden. Itt eh, az szerepel, hogy a beszámoló rendszert eh, az irányelv átültetés után 5 évvel kell először felülvizsgálni. Szerintem 5 év helyett jobb lenne 3 évet mondanunk. Ez volt Gárdáni úr prezentációja. Köszönöm szépen, McCarthy kollégina. Um, well, thank you, President. I'd ask for the... Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert természetesen ezzel a jelentéssel kapcsolatban más a szerepem. Az átláthatósági irányelvnél én a bizottság jelentéstevője vagyok, és a, a bizottság hozza meg a döntést. Itt ugyanakkor a frakcióm nevében árnyék előadó vagyok, és megvitattam ezt a kérdést más bizottságok tagjaival is. Végig men, nem mennék végig azokon a pontokon, amikről már szó esett, mert sokan nagyon helyén való megjegyzéseket tettek, és a tanács álláspontja is már elhangzott. Én kiosztanám a kollégáknak ezt a kis cikket, ami a Financial Times-ban, de a német sajtóban is megjelent. Lord Brown, aki korábban a British Petroleum vezérigazgatója volt, kimondta, hogy ő kifizetésenként projektbeszámolót kellene készíteni. Nem arról van szó, hogy a cégek ezt ne tudnák megtenni. Hogyha ő korábbi vezetője volt egy nagy olajvállalatnak, és én írtam neki, megkérdeztem, hogy szeretne -e eljönni a parlamentbe és elmagyarázni nekünk, hogy miért olyan fontos ez. Ő hosszú ideig vezette ezt a vállalatot. Azt gondolom, hogy az a ebben az iparágban nagyon sok mindent kell még megoldanunk az alkalmazási területtel kapcsolatban, ugyanis ez nagyon széles. Nem csak a kitermelő és erdészeti iparágakra, hanem minden más iparra is vonatkoznak. Egyesek azt gondolják, hogy harmadik országokban ott vannak azok a nagy építkezési vagy távközlési vállalatok, amelyek ugyanezt a megközelítést alkalmazzák, és a az önkormányzatok nem látják, hogy mi jön nekik vissza ezekből a fejlesztésekből, de nekünk itt bizottságként a parlamenten belül a szavazáson, és ha szükséges, akkor a plenárison is el kell döntenünk, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a kérdésekhez. Egyetértek a kollégákkal, szerintem is nagyon fontos, hogy megértsük, miért van szükség arra, hogy részletesebb szintre menjünk ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy ha megnézik némelyik ilyen beszámolót, és azokat a bírósági ügyeket, amelyek a kitermelő iparágakkal kapcsolódtak. Például az elmúlt években a Shell nigériai támogatási ügyei kerültek gorcső alá. Egy milliárd dollárt fizettek Nigériában, és még ugyanabban a hónapban a nigériai kormány ugyanezt az összeget adta át egy olyan cégnek, amelyet bevallottan egy olyan korábbi miniszter irányított, akit Franciaországban pénzmosásért ítéltek el. Hogyha valaki képes így követni ezt a pénzt, megfelelően nyilván van tartva, hogy hogyan kerül a pénz a kormányhoz, és hogyan megy az onnan tovább. Ez alátámasztja a kormányzati szintű jelentéskészítést. Nagyon sok helyi önkormányzat a törvények alapján jogosult a központi kormánytól pénzt kapni, és jogosultak erre, de nem tudják, hogy mennyi pénz járna nekik, hiszen nem tudják, hogy mennyi pénz jut azon a területen projektekre. Nem tudom, hogy ezekre a kérdésekre tudunk-e helyesen válaszolni, de azt hiszem, hogy kötelességünk legalább elgondolkodni rajtuk, és mélyebben megvizsgálni őket. Hiszen ez talán az egyik oka annak, hogy a civil szervezetek részletesebb vizsgálatot kérnek tőlünk. Meg kell küzdenünk az olyan típusú korrupció ellen, aminek itt is tanulni lehetünk. Az Egyesült Királyságban a BBC készített egy feltáró dokumentumfilmet. Megkérdezték a Glencore vállalat vezetőit, azt mondták nekik, hogy a demokratikus, kongói demokratikus köztársaságban termelnek ki nyersanyagokat, ők azt mondták, hogy nem teszik azt, de azt be lehetett bizonyítani, hogy a koncesziós díjat kifizették. És ezért állíthatták azt, hogy nem termelnek ki a kongói demokratikus köztársaságban. És ezért lenne fontos, hogy a koncesziók is szerepeljenek a beszámolókban, mert így tudnánk követni a kitermelések ellenértékét. Ez egy bonyolult dolog, de azt gondolom, hogy sokkal messzebbre kell mennünk, mint a jelenlegi álláspontunk, és mint ameddig a tanács elment. És meglehetősen jogos az az aggodalom, amit az emberek hangoztatnak. Miért fogadjuk el az az iparágak javaslatát. Legalább független szervezeteket kellene megkérdeznünk. Tehát azt gondolom, tovább kell ezen munkálkodnunk, és több időre is van szükségünk. Ahogy mondtam, jogalkotóként kötelességünk, hogy küzdjünk az olyan típusú korrupció ellen, amit egyes országokban látunk, és ahol olajat termelnek ki, és méltányos jövedelmet kell biztosítani a közösségeknek a nemzeti erőforrások kitermeléséért. Gána képviselője itt volt a körünkben, és azt mondta, hogy az ő régiójában csak 10 euró jut fejenként az egészségügyi, az oktatási szolgáltatásokra, a, a tiszta ivóvízre. És egyetérek Gárgáni úrral, hogy most miről beszélünk, hogyha az emberek fejenként csak 10 eurót kapnak. Ezt meg kell oldanunk. Nem azt mondom, hogy minden válasz rendelkezésünkre áll, de legalább meg kell tornáztatnunk az agyunkat, és meg kell próbálnunk egy jobb megoldást találni annál, mint ami jelenleg az asztalon van. És reagálnék a Tyne asszony által felvetett kérdésre. Azt gondolom, hogy itt van egy kis tévedés. Elmozdulás történt az elektronikus beszámolás irányába. De az XBRL csak egy típusú szoftver, ami ehhez rendelkezésre áll. Ugyanezt a vitát lefolytattuk a távközlési iparággal is, amikor arról volt szó, hogy egy szabványt vezetünk ebbe. Tehát ez folyamatosan felmerül. Természetesen szükség van hosszú távon az elektronikus beszámoló készítésre. Az a kérdés, hogy az XBRL elavul-e néhány éven belül, vagy hogy fejleszteni fogják-e. És hogy mire a jogszabály elkészül, azóta ez el fog avulni. Ez tehát csak egyetlen formája a beszámolókészítésnek. Nem szabad hosszú távra egy szabályt lefektetni, hiszen tudjuk, hogy ez az iparág nagyon gyorsan mozog. Olyan kutatási eredményeket is kiosztottam, amikben azt szerepel, hogy az XBRL miért nem megfelelő, és hogy milyen fejlesztéseket lehetne kezdeni, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Lehet, hogy ezek apróságok, de ez is azt mutatja, hogy fennáll a szándék az XBR fejlesztésére. Azt gondolom tehát, hogy nagyon sokat kell még dolgoznunk ezen a területen, és fontosnak tartom, hogy ahogy az elnök úr is mondta, próbáljunk kompromisszumot találni, rászálljuk az időt, hogy ezekben a kompromisszumokban eh, hivatalosabb eh, tárgyalást kezdeményezhessünk a tanácsal, és lehet, hogy a plenárison is szavaznunk kell, és meglátjuk, hogy mi fog itt majd történni. Vannak még politikai kérdések is, amiket eh, meg kell oldani. Jogalkotóként feladatunk, hogy minden véleményt meghallgassunk, és megpróbáljuk a legjobb eredményt elérni és ez nem mindig az, az a megoldás, amit az egyik érdekelt fél szolgáltat. Meg kell találnunk a legjobb középutat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az én nevem az utolsó a listán. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat. Nagyon hasznosak voltak, sok mindent világosabbá tettek. Én most egy kicsit szeretném lazítani a dolgokat, oldani a feszültséget. Természetesen itt volt egy megegyezés, erről nem is nyithatunk vitát. Szerintem senki nincs eh, az itt ülők között, aki nem támogatná a transzparenciát, az, hogy legyen ez a közzététel. De eh, sok tekintetben azért hasvájásom van. Elmondanám, hogy miért. Először is eh, rossz a tárgy, amit megcélozunk ezekkel az intézkedésekkel. A számvitel a számvitel. Mi itt transzparenciáról beszélünk, és korrupció megvesztegetés elleni küzdelemről. Ez a kettő tulajdonképpen két külön jelentésbe tartozna, és ennek semmi köze a mérleghez, semmi köze a mérleg készítéshez. A tanácsban pedig széles körben elterjedt ez a tévhit. A jogalkotás során persze szisztematikusan kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, és sokan azt gondolják, hogy ez a corporate governance körébe tartozik, és nem a számvitelbe. Itt a számviteli jogszabályt akarták megszabadítani a bürokráciától, hogy a kis és középvállalatok is jól tudják használni. Wikström azt mondja, teljesen jogosan utalt arra, hogy a világ seljei és British Petroljai rendelkeznek ezekkel az adatokkal, és ezt meg tudják csinálni, ezt a beszámolót. Jó, hát tegyék is meg, de ennek a jelentésnek a lényege, hogy tehermentesítsük a KKV-kat. Ez egy nagyon fontos témáról van szó, és ezt használjuk fel, annak érdekében, hogy most drasztikusan fogalmazzak, hogy túlszul ejtsük a kis és középvállalatokat és szerintem ebből végül nagyon nagy baj lesz. Azoknak mondom ezt elsősorban, akik a tanácssal is tárgyaltak, és akik látták, hogy hajlandó a tanács az engedményekre, de nagyon csekély mértékben akarnak csak eltérni a kemény vonalas álláspontjuktól McCarthy kolléganőnek teljesen igaza van, hogy nagyon sok tagállamban már tulajdonképpen eljutottak a határig, vagy azon túl is, ami azt jelenti, hogy mit hajlandok elfogadni. És itt van persze a, szersze, a szerződés, mint eszköz, első olvasatban meghatározhatjuk a szabályokat, és azután a külvilág felé is világosan tehetjük, hogy mit gondol erről a parlament. De ahhoz, hogy végül ebből tényleg egy törvény, egy jogszabály legyen, meg kell egyeznünk a tanács és a parlament álláspontját, ki kell békíteni egymással. Tehát nem lehet az, hogy száz százalékban a parlament akarata és álláspontja érvényesüljön, lehet, hogy még az 50 százalékot se sikerül elérnünk. És hogyha lezajlik az első olvasatbeli tárgyalás, akkor a tanács álláspontjának a megváltoztatásához minősített többségre van szükség. Ez sokkal nagyobb akadály, mint az első olvasatbeli megállapodásnál és a tanács még mindig nem hajlandó a második olvasat kapcsán kompromisszumokra, akkor kezdődik az egyeztetés, és ennek az eredménye sokszor nem kielégítő, mert ez tulajdonképpen nem pontosan ugyanaz lesz, mint ami az első vagy a második olvasatbeli eredmény volt. Tehát jó, ezen az úton megyünk, de szerettem volna felhívni a figyelmeket a kockázatokra. Előfordulhat, hogy se a civil szervezetek, se a KKV-k nem tudják majd hasznosnak, nem profitálnak majd ebből az irányelvből, mert, mint említettem, ezekről a kockázatokról nem szabad megfeledkeznünk. Szerettem volna tehát itt egy kicsit a lelkesedést lehűteni, mert már kezdtünk túlzott eufóriába esni. Persze lesznek kompromisszumok, aztán elmegyünk a plenárisra, megnézzük, hogy mi sül ki ebből az egészből a plenáris ülésen, hogyan alakul majd a tárgyalási pozíciónk, álláspontunk. Rendben van, akkor ugye júliusra meg lesznek a kompromisszumos módosító indítványok, foglalkozhatunk még majd ezekkel, és a javaslatok tartalmát is megvitatjuk, és szeptemberben szavazunk majd. Akkor most zárt ülésre fogunk áttérni, ezért rövid szünetet tartunk, a technikai átálláshoz ez szükség van. Ez verschoben. So, haben wir nur diese